És most térjünk át egy következő pontra. E, liczne ogłoszenia związku. Hölgyeim és uraim, számtalan közlemény van előttem. 2011. július 17 ei ülésnek a jegyzőkönyvét megkaptuk. Vannak ezzel kapcsolatban észrevételek. Nincsen hozzászóló. a 2011 es szakasz harmadik bekezdése.